I would ask the colleagues to take their seats because Kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet. Elkezdjük a szavazást. So, when Mr. Liberatsky will get to his place, we'll start. Ha Liberatsky úr is leült, akkor elkezdjük a munkát. <laughs> În regulă. Deci, prima chestiune. Az első kérdés, amit most tisztáznunk kell a szavazás előtt, A jegyzőkönyv. Ah, de Kava úr kért szót, nézzük, mit akar. Parancsoljon.